ajánlásokat tudom teljesíteni. A február 24-25-e ülés edzőkönyveit, könyvei rendelkezésre állnak. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e megjegyzés. Hogyha nincs megjegyzés,